Ja. Kapcsán eh, Préda úr teszi meg az első magyarázatot. Préda úr. Mulțumesc, doamna președintă. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak eh, szerettem volna felhívni a figyelmet, Gabriel Albertini úr munkájának minőségére, szeretném azt is hozzátenni, hogy megszavaztam ezt az indítványt, mert úgy ítélem meg, hogy a bővítés nagyon fontos politikai gesztus az Európai Unió részéről. Azt is el szeretném mondani, hogy én nem úgy szavaztam, mint a frakcióm, több aspektusból, főleg ami Koszovót érinti. Azért tettem így, mert nekem más a véleményem a többséghez képest, a legtöbb európai országhoz képest Koszovóról, ezért szavaztam másképpen. A 17-es módosító, 19-es cikk és a 22-es módosító, 24-es és a 4-es preambulum után a 10-es pontig még mindig úgy gondolom, hogy a bővítés rendkívül fontos aspektus, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy öt tagállam különböző véleményét is figyelembe kellene venni. Kérem, hallgassanak el egy picit, a magánbeszélgetéseket az ülésterben kívül folytassák. A következő magyarázat eh, miniszter Aquiza asszony részéről érkezik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A szavazat eh, magyarázat a szociáldemokrata spanyol delegáció részéről Koszovóval kapcsolatban az eh, arra vonatkozik, hogy Koszovót nem ismerjük el független államként. Nem ismerjük el a függetlenségüket. Weber úr. Okay. Mr. Weber is not there. Weber úr nincs. Okay, uh, Mr. Stoyanov. Stoyanov úr. Mr. Stoyanov. Stoyanov. Sam благодаря, госпожо председател. Гласувах против. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Elleneztem a bővítési stratégiát azért, mert túlságosan hízelgő Törökország előlépését illetően már amit a Kopenhágai kritériumok értelmében tett. Kedves kollégák, értsék meg végre, hogy Törökország száz évvel ezelőtt népírtást hajtott végre más nemzetek kárára, és ma is népírtást végez el és a politikai elit büszke erre. Húsz évvel ezelőtt Törökország terrorista szervezeteket szponzorált, terrorizmust exportált, és továbbra is fenntartja a szoros kapcsolatokat a terrorista szervezetekkel. Hogyha szeretnénk EU-ként azt, hogy egy tagállam terroristákat szponzoráljon, de oké, de én ezt ellenzem. Kula úr követ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 európai parlamenti képviselőként és az Európai Unió képviselőiként eh, oda kell hatnunk, hogy a kopenhágai kritériumokat betartsák, minden, tagállam, minden eh, tagságra pályázó állam eh, tiszteletben tartsa azokat, szólásszabadságot, emberi jogokat mindenképpen garantálni kell. És ma szavaztunk egyébként éppen a női jogokról is, arról, hogy a nőknek joguk van az erőszaktól mentes életre Éppen ezért arra is oda kell figyelnünk, hogy a nők és a gyermekek jogait minden országban betartsák. És itt én most Törökországra célzok, Törökországnak sürgős reformokat kell tennie ahhoz, hogy felkészüljön az EU tagságra. Szerintem ez a mi életünkben már nem fog megtörténni, de nagyon fontos, hogy a kopenhágai kritériumokat betartsuk. Köszönöm szépen Takula úrnak, utolsóként Kászló szól hozzá ez a témához. Tisztelt elnök úr! Én is nem más szavaztam, mert úgy gondolom, hogy Törökországnak először is minden kritériumot teljesítenie kell, mielőtt még egy pozitív nyilatkozatot adhatnánk le részükre. Szeretnék arra utalni, hogy a határvitát még mindig nem sikerült rendezni Ciprus és Törökország között, és a Ciprus illegális megszállása még mindig nem ért véget. Nem ö, ö, akartam ö, nemmel szavazni a többi balkáni országra, mert szerintem nekik itt a helyük hamarosan. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig következnek a szavazatmagyarázatok a nők elleni erőszakkal kapcsolatban. Kacmarek úr az első. Panie przewodniczący, wstrzymałem się w głosowaniu nad tą rezolucją. Elnök úr, én tartózkodtam az állásfoglalás végszavazásánál, noha a kérdés fontosságát én is elismerem. Ugyanakkor nem látom, hogy a nők elleni erőszak hogyan kapcsolható össze a reproduktív jogokkal. Szeresen asszony tegnap a katolikus egyházat azzal vádolta, hogy a nők egyik legnagyobb elnyomója. Ez abszurd. Lengyelországban nincsenek kényszerházasságok, nincsenek abortuszok, és nincsen a vérfertőzés elpalástól és a, a nőket védik az erőszaktól, és a nők elleni erőszakot elítéli mind az, elítélik mind az állami szervek, mind pedig a katolikus egyház. Ezért tartózkodtam a szavazásnál. Köszönöm szépen, Molti a következő kollega, Presidente, e onorevoli colleghi, io ho votato a favore del... Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, én mellette szavaztam az állásfoglalási indítványnak. 7 millió olasz nő nevében tettem, akik ki vannak téve ilyen erőszaknak évente. És nagyon sok más nő is van ilyen helyzetben nyilvánvalóan Európában. Nem szabad úgy gondolkodnunk, hogy ez csak a mi kultúránkban létezik. Őszintén szólva a nők elleni erőszak olyas valami, ami mindenütt jelen van. És ez igenis a mi ügyünk is. Sokszor az idősebb nőket éri erőszak, és ez még nehezebbé teszi a helyzünket, mert nem szabad róluk sem elfeledkezni, nem csak fizikai erőszakról beszélünk, hanem valamilyen kulturális erőszakról is szólhatunk, illetve arról, amikor megakadályozzák valakinek a mozgás szabadságát. Nyilván mielőtt a nőkből nők lesznek, gyerekek. És a gyerekek elleni erőszak valakinek az egész életét befolyásolja. Konkrét fellépésre van tehát szükség, hogy ne csak szavakkal elmaradjunk. Frau Kollegin Eck. Köszönöm, Motti úr. Ek úr. Kasszony. Frau Kollegin Eck. Ek asszony. Öné a szó. Tak, herr talman. Köszönöm, elnök úr. A nők elleni erőszak egy nagyon komoly probléma Európában is, és máshol is Svédországban, amelynek 9 millió lakosa van, 380 nő ellen követnek el erőszakot naponta, a nők 20%-a szenvedi el az erőszakot, illetve egy bizonyos korosztályban még nagyobb az erőszaknak hitett nők aránya. A nők integritását súlyosan érinti az ellenük irányuló erőszak, holott ugyan olyan jogaik vannak, mint a férfiaknak. Ez kontinensünk szégyene, és azt mutatja, hogy az egyenlőségért folytatott harc még nem ért véget. Az EU nem tekinthet el ezektől az erőszakos cselekményektől. Az új Európai Bizottságot pedig felszólítom, hogy vállalja fel a felelősséget, és tegyen új javaslatokat arra vonatkozóan, hogy ez az erőszak véget érjen. Köszönöm szépen. Korácsa Bélt kolléganő a következő. Thank you, Mr. Chairman. I would like to say that I vote... Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy ezen állásfoglalás mellett szavaztam teljes szívemből, mert úgy gondolom, hogy egyesíteni kell erőinket a politikai frakciókon belül, és fel kell hívni a figyelmet arra, hogy le kell küzdeni a nők elleni erőszak minden formáját. Nagyon érdekel ez is, hogy mi történik a konfliktusos területeken élő nőkkel, például Bosznia, Hercegovinában vagy Darfurban, úgy gondolom, most már nagyon jó eszközünk van arra, hogy a szavak helyett cselekedjünk. Szeretném megköszönni a svéd elnökségnek is azt, hogy bevonta ezt a nők elleni küzdelmet a Stockholmi programban. Mindenképpen elsőséget kell élveznie a Stockholmi program során a nők elleni erőszak leküzdésének. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm Koráca Bild asszonynak, mondja az elnök, egyetlen hozzászólás van még ezen témában. CEOPRO kollega eh, lesz a következő, de szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy már eh, korábban eh, le kell adni a kérelmeket a szavazatmagyarázatoknál, de most kivételesen megadom a kollégának a szót.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 Úgy gondolom, hogy a nők elleni erőszak rendkívül fontos kérdés, és nagyon örülök, hogy az Európai Parlament úgy döntött, hogy foglalkozik ezzel a témával. Egy dolog rendkívül fontos, a legagresszívabb és legbrutálisabb ö, erőszakos cselekmények sora a nőkkel szemben sajnos. Vannak olyan európai államok, ö, amelyek nem megfelelően reagálnak mindig ezekre. Néha vagy a bíróságok ítélete, vagy a büntetés nagyon gyönge és aránytalan a, a bűncselekmény súlyához képest. Vannak, van fekete listánk bizonyos tettekről, amelyek nem kaptak megfelelő büntetést. Úgy gondolom, hogy ezekre kellene koncentrálnunk, főleg olyan bűncselekményekre, amelyek nőkkel szemben kerülnek elkövetésre. Úgy gondolom, hogy csak a büntetés biztosíthatja azt, hogy az esetet követően megfelelő büntetés járjon az elkövetőnek. Köszönöm szépen. Így lezárjuk a szavazat magyarázatot a nők elleni erőszak felszámolásának témájában. Most pedig következik a politikai megoldás a szomáli partok menti kalózkodásra. Wojciechowski kollega ügyrendi kérdése lenne? Panie Przewodniczący, ja chciałem złożyć wyjaśnienia do głosowania w kwestii... Elnök úr, én e, szintén e, magyarázatot e, fűztnék a dohányzás elleni fellépés. Rövid, rövid szavazat magyarázatot. Tisztelt kollega, a szabályok értelmében a témák sorrendje szerint megyünk. Tehát most a nők elleni erőszak volt, most pedig a politikai megoldás a szomalai partok menti kalózkodásra című téma következik, tehát egyenként haladunk. Itt Pontes kollega kért szót. Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid. Tisztelt elnök úr, a Szabadság pártja ezen állás ellen szavazott, meg is mondom miért, azért, mert a Szabadságpártja úgy gondolja, hogy a szomáliai partok mentén hajózó hajók védelmi, ez nem az EU feladata, hanem inkább a NATO-é. Európának nincsen hadserege, ezért semmi keresni valója nincs ott, ez a NATO feladata. Ezen kívül a Szabadságpártja úgy véli, hogy nem szabad, hogy a, a hajók azért legyenek ott, hogy a kalózkodások, kalózokat támadják meg. Meg kell állítani a szomalai partok mentén a kalózkodást, de nem így. Precise. Ähm, Köszönöm szépen, äh, Bonte úr. Ez volt az egyetlen hozzászólás, magyarázat ezen témakörben. Így most rátérhetünk a dohányfüstmentes környezetről szóló állásrólási indítványra. Zaborska kollégának kapja meg azt. Odporúcsányi rádió Köszönöm szépen. A tanácsi ajánlások a dohányzás kapcsolatban segítettek az államoknak, hogy védjék az állampolgárokat a dohányzás hatásai ellen. A HU keret megállapításának felel meg ez a dohányzással kapcsolatban. Támogatom ezt a döntést, mert ez az egyik oka a halálos vezetségeknek. Például a légzés, légzőszervek krónikus betegsége, a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában nagy szerepe van. Persze vannak új módszerek is, az egészségügyben, amely felhívja a figyelmet a negatív hatására, például a dohányzásnak. Állandó monitorozás következtében figyelnünk kell a dohányiparra is. Köszönöm. Paszkán. Köszönöm szépen. Fosz kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Szeretnék két aspektusra kitérni a dohányfüstmentes környezet kapcsán. A tagállamok illetékessége rendelkeznek ezen a területen, mert úgy vélem, hogy helyes azt mondani, hogy egyrésztről itt van a szubszidiaritás, másrésztről pedig itt nincsen illetékességük. Mindenképpen a dohányfüstmentes környezet mellett vagyok, de a szabályokat be kell tartani. A második dolog az az, hogy bosszantó az, hogy az Európai Unió összességében támogatja a dohánytermesztést, ez le fog járni, emellett szavaztam, mert ez nem összeegyeztethető a dohányfüstmentes környezettel. Úgy gondolom, hogy konzekvensnek kell itt maradnunk, és azt kell mondjuk, hogyha szeretnénk leküzdeni a dohányzást, akkor nem szabad támogatni a dohánytermesztést. Köszönöm elnök, köszönöm szépen, most pedig eh, Weiss Gruber kollega következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A CSU uh, eh, frakció egyértelmű szabályokat szeretne. Egész Európában uh, ez uh, azt jelenti, hogy Európában kell meg lennie, de nem pedig Európán uh, kívül. Vannak olyan tagállamokon egyértelmű szabályok vannak, van, ahol most fogják ezeket bevezetni. Nem hiszem, hogy az Európai Parlament képviselője úgy gondolják, hogy Brüsszelből kiindulva kellene a dohányzást szabályoznunk. Az Európai Uniónak nincsen itt hatásköre, mi csak a munkavédelem területén vagyunk illetékesek, mert itt van egy probléma is, mi lesz akkor a gyerekek és a fiatalok védelmével, hiszen pontosan őket kellene megvédenünk. Őket nem e, tudjuk bevonni ebbe a körbe, mert csak a e, munkavédelemmel tudunk foglalkozni. Itt a tagállamoknak kell e, fellépniük, emellett szavaztam, és örülök, hogy felvették ezt a módosítást. Elnök, köszönöm szépen Gerber kollégának, most pedig Harkin kollega következik. First of all, I want to say... Köszönöm. Először is el szeretném mondani, hogy olyan országból származunk, ahol már bevezettük a dohányzás tiltását a munkahelyeken. Én is támogattam a parlamentben, bár kicsit más az álláspontom itt az Európai Parlamenten belül, amikor figyelembe kell vennünk a szubszidiaritás elvét is. És bár tényleg védeni kell a dolgozók egészségét, vannak már jogszabályink ezen a területen, például az elektromágneses sugárzásnak kitett dolgozók, stb. stb. De azt sem szabad elfeledkeznünk, hogy a tagállamoknak, ahol vannak ilyen tilalmak, figyelembe kell, hogy vegyék azt, hogy hol van erről szó, például a kórházakban. Tegnap a nemzeti parlamentekről szavaztunk, szerepükről, például a szubszidiaritás vonatkozásában az új Lisszaboni szerződés keretében. Tehát logikusan kell eljárnunk. Végezetül, elnök úr, már a kollégámmal beszéltem az elején, és nem tudtam szavazni az önkéntesség évéről. El szeretném mondani, hogy teljes mértékben támogatom a parlament javaslatát ezzel az évvel kapcsolatban, hogy 2011-ben legyen ez így. Köszönöm. Köszönöm szépen, Harkin. Kollégának Golnis úr kért szót még. Elnök úr, a szavazat magyarázat során az érzelmeimet nem tudom eltitkolni, mert az édesanyám is itt dolgozott egy dohánygyárban, Strasbourgban, amit bezártak. És ugye a francia dohány és gyufagyár állami vállalkozás volt, de ennek borzasztó következményei voltak, amikor bezárták őket. Ezért az aggály ma más állami szektorok hasonló nehézségekkel küzdenek. A valóságban meg tudjuk érteni, és teljesen jogosnak tudjuk tartani a dohányzás elleni harcot, persze, mert ennek a hatása nagyon káros az egészségügyre. De sajnos a francia dohány gyár egyszerűen eltűnt, a Strasburgi dohánygyárat bezárták, és tovább dohányoznak az emberek, mégpedig olyan dohányjal, amit külföldről importálnak. Ezért, ami engem illet, támogatom a meghatározott árakat az európai dohánytermelők számára, hogyha európai szívunk, akkor inneni, itteni dohányt is használjunk, ehhez nem máshonnan hozzuk. Wojciechowski kollega következik. Dziękuję panie przewodniczący za umożliwienie mi. Köszönöm elnök úr. Örülök, hogy szót kapok. Minden olyan intézkedést támogatok, amely a füstmentes környezet elérését szolgálja. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ezek az intézkedések nem a dohánytermesztés támogatására kell, hogy korlát korlátozódjanak, mert a dohánytermelés nem függ teljesen, nincs szoros összefüggésben a dohányzással. Ugyanis a fogyasztás attól még megmarad, hogy mi tönkretesszük a dohánytermelőket, legfeljebb importált dohányt fognak majd szívni. Ez olyan, mintha a sörfogyasztást szeretnénk csökkenteni azzal, hogy fellépünk a sörgyárak ellen. Éppen ezért én azokat támogattam a szavazás során, akik azt mond, hogy a dohánytermelés visszafogásának nincs kihatása a dohányfogyasztásra. Köszönöm, ez volt az utolsó. És így rá is térhetünk az utolsó állásolás intétványra az FAO-val kapcsolatban, és itt csak Zaborszka asszony kért szót. Köszönöm, elnök úr. Az élelmiszer válságnak nem csak pénzügyi problématikája van, hanem hatása van a világ békéjére és biztonságára. Támogatom az állásfoglalást, bár ennek vannak problémás területei a csúcs ö, találkozó során nem igazán jól alakultak a dolgok. Az éhezésnek vannak ö, gazdasági, szociális, pénzügyi ö, aspektusai, ez egyszerűen csak ö, szakmai ö, beszélgetésé alakult. Mindenki csalódott a tárgyalások során, de azért is, mert a nyugat-európai országok nem vettek részt, nem küldtek képviselőt erre a tárgyalásra, vagy nem fogadtak meg semmit különösebben. Sajnos az éhesé, éhezés és a szegénység csak a tömegkommunikációs eszközök számára jó téma, és nagyon fontos lenne a szolidaritás azokkal, akiknek szükségük van erre. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt kolléganő. Ez volt az utolsó szavazat, magyarázat. Háromkor újra kezdjük, addig is jó étvágyat.